So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie... Kedves kollégák, szeretettel üdvözlök mindenkit. Láthatják, hogy nem az elnök ragadta magához az ülés vezetését, nem is alelnök. Nem tudom, hogy mi az indoka annak konkrétan, hogy engem ért a megtiszteltetés, hogy az ülést vezessem. Vajon azért, mert én vagyok a legidősebb képviselő itt, vagy a, én vagyok itt a legrégebb óta tagként, valószínűleg ez utóbbi, és hát rendkívüli élmény számomra innentől, ebből a székből vezetni az ülést, mert frakcióvezetőként ebben a teremben vezettem frakcióüléseket sok éven keresztül, de ne nosztalgiázzunk, lássunk neki a munkának. A napi rendel kapcsolatosan van-e valakinek megjegyzése? Úgy látom, nincs. Akkor a napi rendet elfogadtuk. Kettes napi rendi pont. Az elnök közleményei. Az elnöknek nincsenek közleményei. Ne hátráltassuk a munkát. A következő az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti a vízumok kiadásának megkönnyítésére szóló megállapodás. Módosítóink nincsenek, így tehát elektronikusan szavazunk aki mellette van, szavazo- szavazom mellett, aki ellen ellene, és így tovább. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Parancsoljon, Nielsen asszony. Nikol Nielsen. Köszönöm. Köszönöm, szeretnék föltenni egy kérdést. Nem igazán volt eszmecsere ezen véleményről. A bizottságnak és a e, jelentéstevőnek is szeretnék föltenni egy kérdést. De l'accord de... Tehát amikor a parlament az Oroszországgal való vízumkönnyítési egyezményről beszéltünk, akkor azt kértük, hogy ez az egyezmény ne vonatkozzon azokra, akik Abháziában vagy, vagy Déloszétiában laknak, tehát akik ott, oda, ottani lakosok, de orosz útlevelük van. Nem tudom, hogy azt a helyzetet összehasonlította a mostani helyzettel, a bizottság, tehát az Örményországgal megkötendő vízumkönnyítési eh, egyezménnyel. Mi a helyzet eh, hegyi Karabakkal? Diese Frage der Berichterstatter Thomas Piotr Poreba ist nicht da. Äh, Köszönjük szépen. A jelentéstevő Thomas Poreba nincs itt, ezért Nielsen asszony azt javasolnám, hogy Érje be egy írásos válaszsal, más megoldást nem tudunk találni jelen pillanatban. Rendben van így? Rendben, jó. Akkor megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 23-an mellette. Egy valaki nem tudott szavazni, akkor Nielsen asszonynyal volt gond, ugye? Akkor még egyszer megnyitjuk a szavazást. Mindenki szavazott. So, hat jetzt jeder abgestimmt? Mindenki szavazott? Poszelt kolléga máskülönben mindig korán itt van, időben itt van. Jó, tehát mindenki szavazott. Lezárom a szavazást 27-en mellette, senki ellene, két tartózkodás mellett. Riaomen asszonyt is beleszámolva 28-an szavaztak mellette. A következő az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti megállapodás az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról. Nincs módosító, szintén elektronikusan szavazunk. Láncbergis képviselő, parancsoljon. Ask, uh, uh, for... Tájékoztatásra lenne még szüksége. Azerbajdzsánnal ugyanez lesz, ugyanilyen egyezményük lesz, vagy nem? Vagy már van egy ilyen egyezmény? Mi a helyzet? Kérem tájékoztassanak. It's only Armenia at the moment. Csak Ar- Örményországról van most szó. It's also on procedure with Azerbaijan. De Azerbajdzsánnal mi a helyzet az már? Azerbajdzsánnal, tehát miért adunk privilégiumokat Örményországnak? Jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm. Én vagyok az Európa-Azerbajdzsán jelentésnek a felelőse. Működik a tolmácsolás? Igen. Tehát sajnálatos módon Azerbajdzsánnal nem haladnak olyan gyorsan a tárgyalások, mint Törvényországa, de remélem, hogy mi hamarabb tudunk szavazni majd hasonló egyezményről. Európa és Azerbajdzsán között is. Nagyon szépen köszönjük. Gondolom Landsbergis képviselő most már elégedett. Nem vagyok elégedett, de elfogadom a választ. Folytathatjuk, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Gáler kolléga, szeretne szavazni? Akkor parancsoljon. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Jó, Ria szavazatát is tudomásul vesszük természetesen nagy többséggel elfogadtuk, gondolom nem kell újra felolvasnom az eredményt, itt láthatja mindenki a táblán. Következő szavazás korrupció köz- és magánszférában hatás az emberi jogokra a harmadik országokban. 61-es módosító mellette. Három részben szavazunk, első rész mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva. Harmadik rész. Mellette. A harmadikat ellenőrizzük? Rendben. A másodikat? Jó, akkor megnyitom a szavazást a második részről. A második részt ellenőrizzük. Köszönöm szépen. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Rendben. A harmadik rész következik. Elektronikusan szavazunk azonnal, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Leza megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatvankettes módosító mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 65 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadva. 68 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elfogadva. 72 mellette, ellene. Ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egy kicsit össze-vissza ment itt minden az igen-nemmel, egyértelműen elfogadtuk, sőt egyhangúan. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette, köszönöm, ellene tartózkodás elfogadva, 76 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, köszönöm, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, köszönöm, ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 82 mellette, köszönöm, ellene tartózkodás elfogadva. 83 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 89 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, köszönöm ellene tartózkodás elfogadva. 92 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 93 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 94 mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elfogadva, 95 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös bekezdés, két részben szavazunk, első rész. Tehát a 96-os módosítóról van szó, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 99 mellette, el, ellene, tartózkodás elfogadva 100-as mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás elfogadva 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 108 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ugye? elfogadva. Megismételjük, 108 mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 109 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Vagy ellenőrzést kérnek. Ellenőrizzük ele- elektronikusan a 18-as kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 104 mellette. Ellene. Tartózkodás még egyszer, ezt is elektronikusan ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 105 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 106 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 107 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 110 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, elektronikusan ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Jó, most világos az eredmény. Akkor 115-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 16, 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 117 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 118 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 119 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 120 mellette, e, ellene tartózkodás elfogadva. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 122 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadva. 129-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es, nem, a 19-esről nem szavazunk? Akkor a 20-as következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette, Oka fogyott, úgyhogy akkor nem szavazunk róla, 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Szavaznunk kell a 24-esről? Szavaznunk kell. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25 mellette, ellene, nem világos, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást a 25-ösről. Mindenki szavazott? szavazást lezárom. Rendben, néha egy kicsit kevés egyértelmű, de hát így alakult. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hogyha egyik másik frakció bizonytalan, ellenőrizzük. Jó. Ellenőrizzük a 29-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva azonos számú szavazattal. Jó, hogy ellenőriztük elektronikusan. 30-as mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 30. Hat jeder abgestimmt? Die Abst Lezárom a szavazást. Elutasítva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 38-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 39-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 43-as mellette, ellene tartózkodás elektronikusan szavazunk Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Épp, hogy csak, de elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 45 es mellette, ellene, tartózkodás. Hm? Elektronikusan szavazunk. 45-ösről, ha mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette, tartózkodás elfogadtuk, nem, ellenőrizzük. A 47 es megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. elutasítottuk 48-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 51-es részenként első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8 58-as mellette ellenet elfogadtuk, elutasítottuk, 59-es mellette az 58-ast Elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek az 58-asról? Ellenőrizhetjük. Ha mindenki szavazott az 58-asról, akkor lezárom a szavazást. 15-15, abgelehnt. Elutasítottuk akkor. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene ellenőriznünk kell a négyest. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 15-14 arányban elfogadtuk amikor azt kérdezem, hogy mindenki szavazott-e, akkor mindig a hölgyeket is értem a jéder szóval, nem akarom mindig a jéde és jéder mindkettőt mondani. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartóz... Ellenőriznünk kell a hatost. Már látszott, hogy nem egyértelmű. Megnyitom, lezárom szavazást. Szavazategyenlőség, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Mi ez az N0? Nyelvi... Nem kell szavazni. Jó. Deve egyes. pontosabban hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene ellenőriznünk kell. A DEVE kilencesről szavazunk, lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most elektronikusan záró szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Hat jeder abgestimmt, die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 28 igen szavazattal, két tartózkodással elfogadtuk. Mint a régi szép időkben, amikor a parlament egészét vezettem. Minden működik végre. Sveti főtitkár helyettes asszony a külügyi szolgálattól tízkor érkezik, úgyhogy tízig most szünetet tartunk. És akkor remélem, hogy addigra az elnök úr is megérkezik, és egy igazi elnökük lesz, nem csak én. Vielen Dank. Köszönöm a bókokat. Az ember megteszi a tőle telhetőt. Warte mal, ernst, ist immer doch ein bisschen